Uh, uh, jó reggelt kívánok mindenkinek, és mindenkit üdvözlök. Egy kis uh, időt hagytam mindenkinek, hogy megérkezhessenek, de úgy tűnik, hogy nagyon jó volt a vacsora tegnap, és ezért ez a késedelem. Üdvözlöm Alexandros Demantopoulos urat, aki a gazdasági szakbizottság elnöke a görög parlamentben. Szinte már majdnem a saját címemet mondtam automatikusan, és üdvözlöm a nemzeti parlamentek minden képviselőjét ezen a parlament közé találkozón, amelyet az Európai Parlament Gazdaság és Monetáris Szabizottsága szervezett. Az elmúlt években nagyon sok munkát végeztünk, nagyon aktívak voltunk olyan szempontból, hogy létrejöjjön a gazdaságirányítási reformja. Megpróbáltuk biztosítani azt, hogy nagyobb legyen a demokratikus elszámoltathatóság, beleértve e, ebbe a nemzeti parlamentek részvételét is. Két évenkénti jelentést készítünk a éves növekedés kapcsán, és a banki unió kapcsán is megpróbáltuk bevonni a nemzeti munkákat, a, a nemzeti parlamenteket a munkába. Miután konzultáltunk önökkel az elmúlt években, ezt a, ezt a szekciót két szekcióra osztottuk fel. Az első, ezzel már többen is foglalkoztak, a hatékony áfa rendszerek az Európai Unióban, a második szekció pedig a fiskális konszolidációval, strukturális reformokkal foglalkozik, és a legjobb gyakorlatok cseréjére fog sor kerülni. Nagyon sok résztvevőnk lenne az a szabály, hogy két percben szólalhatnak fel, vannak felszólalási kártyák, ezeket mi begyűjtjük, és ennek alapján próbáljuk menedzselni a felszólalások idejét. Most térjünk rá az első panel beszélgetésünkre, az ÁFA rendszer hatékonysága az EU-ban. Itt szeretnénk közös politikai, itt megváltoztak a politikai prioritások, és meg is fognak változni a jövőben. Számos tagállam azt láthatja, hogy az EU már minden politikai területeken beavatkozik, a programországokban egyértelmű ajánlásokat adnak, Ugyanakkor egyre inkább felismerik azt, hogy demokratikus deficit van, legalábbis az EU szintű döntés az atalban. Ezek főként amiatt történnek, hogy zárt ajtók mögött zajlanak a kormányközi találkozók, és nagyon nehéz meghatározni azt, hogy ki dönt a célkitűzésektől, és ki felelős ezek végrehajtásáért. Most szeretném a felszólalókat üdvözölni, először is Philip Marini úr, aki a francia szenátustól érkezett, Thomas Jensen, fiskális ügyek szabizottságának tagja, és Veres János, Magyarországi Parlament részéről érkezett. Mindannyian 5-5 percet kapnak a bevezetőjükre, és utána pedig kérdések és válaszok eszmecsere következik. Uh, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Annál inkább fontos, hogy foglalkozzunk az ÁFA rendszer javításának perspektíváival az Európai Unióban, hogy az ÁFA bevétel a tagállamainkban általában nagyon jelentős részét képezi a költségvetés bevételi oldalának Franciaország esetében az ÁFA közel 50%-át teszi ki az államháztartás nettó adó bevételeinek, 140 milliárd euró körül becsülik 2014-re. E körülmények között a e, csalás elleni küzdelem nagyon e, komoly e, feladat, és azt feltételezi, hogy a karuzel vagy körhinta csalások ellen felvegyük a küzdelmet. A Parlamentünk nemrégiben olyan rendelkezést fogadott el, ami lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy ellenőrzéseket végezzen és megkérdőjelezze egy vállalat tevékenységének valóság alapját, megtagadható így a közösségi adószám kiállítása is. És az online értékesítéshez kötődik az áfa csalás nagy része, illetve egyre jelentősebb része. Az elmúlt hónapokban két szenátor kollégám ellenőrzéseken vett részt, a Párizsi repülőtér vámhivatalában jártak. A kollégáim aztán a szakbizottságban beszámoltak erről a látogatásról, és most már interneten is hozzáférhető ez a beszámoló. A következőket állapították meg. A vámszervek fellépése nagyon hatékony, a hamisítás, a csempészet, a tiltott termékek, fegyverek, védett állatok csempészetének megakadályozásában, viszont adó ellenőrzési téren nagyon sok kivennivalót hagy maga után. Az ellenőrzéseket olyan speciális szabályok korlátozzák, amelyek az express küldeményekre, illetve a postai küldeményekre vonatkoznak. Az Express, tehát szállítmányozó cégek által szállított árucikkek esetében, amelyek hajnali négy órakor érkeznek Párizsba, sokkal kevesebb az ellenőrzés. A postai küldeményeknél pedig nagyon kevés dolgot kell bejelenteni, nagyon kevés dologról kell nyilatkozni, és ez sem ellenőrzik igazán, és nincs számítógépesítve a postai küldemények ellenőrzése. Egyértelmű, hogy az áfa bevételek elmaradnak attól, amit be lehetne szedni. 5,5 millió euró adóhiányt hajtanak be, csak 750 ezer euró adóhiányt hajtottak be szállító futárcégektől, és postai küldemények esetében gyakorlatilag nem volt adóhiány megállapítás. Franciaországban, és úgy gondolom, hogy nagyon sok más EU tagállamban is ez a helyzet, az import vám is nyilatkozatokon alapul, a kereskedelem elősegítése érdekében született rendelkezések nagyon megnehezítik az adó ellenőrzéseket. Az online értékesítés nagyon megkönnyíti az áfacsalást így a mi adóhatóságunk nem rendelkezik megfelelő eszközökkel abban az esetben, hogyha külföldi szájtról szervezik az értékesítést. Ilyenkor gyakorlatilag adóhiányt nem lehet behajtani, szankciókat nem lehet kiszabni. Ez egy a teljes Európai Unióra kiterjedő probléma a digitális gazdaság, tehát nincs megfelelően ellenőrizve egyfajta ö, forrás adóként a tranzakció pillanatában kellene behajtani az import termékek utáni ö, áfát, az is egyszerűnek tűnik, hogy az online fizető oldalakat bízzuk meg az adó beszedésével. Elnök asszony, a továbbiakban pedig utalnék arra a dokumentumra, amit közé is tettünk ezzel kapcsolatban. Még egy dologra emlékeztetnék, ami alapvető fontosságú az ÁFA szempontjából, mégpedig a a 2008. február 12-i eh, dokumentum, amely az elektronikus kereskedésre vonatkozó eh, áfa eh, mértékével foglalkozik a fogyasztás helyének országa szerinti adót kellene beszedni 2010 óta. A luxemburgi kollégák azonban 2015-ig kegyelmet kaptak, hogy úgy mondjam, és még ezután is egészen 2019-ig egy nagyon kedvező átmeneti időszak érvényesül majd az esetükben. Ezért én felhívást intézek, a 2008-as kompromisszumot minél hamarabb kezdjék alkalmazni, a fogyasztás helye szerinti tagállamok, Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, tehát ha megnézzük, hogy milyen különbség van az áfa mérték között, a származási ország, illetve a fogyasztási ország között, nos, akkor azt szűrhetjük le, hogy több milliárd euró vész el a tagállamok számára. Elnök asszony, azzal zárnám, hogy a szakbizottságunk decemberben fenntartásait adta közé az ÁFA tervezetekkel kapcsolatban az EU-ban, de hát ez már más téma. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Tudom, hogy ez egy nagyon terjedelmes téma ahhoz, hogy 5 percben foglalkozzunk vele. Most pedig meghallgatjuk a Dán parlament képviselőjét, Thomas Jensen urat. Köszönöm szépen a meghívást és ezt a lehetőséget, hogy tájékoztathatom önöket arról, hogy hogyan kerül sor Dániában az áfa beszedésére. A közkiadások finanszírozása Dániában nagyon jelentősen függ az áfa beszedésétől, ez ugyanis az adóbevételek 20%-át teszi ki Dániában. Leírhatom önöknek, hogy hogyan működik a rendszer, nagyon egyszerű. 25%-os és 0%-os az áfa kulcs, csak ez a két fajta kulcs létezik. A 25% minden termékre és szolgáltatásra vonatkozik. Néhány kivétel van mindössze, mint például az újságok, vagy a pénzügyi szolgáltatások, illetve a bérleti díjak. Tehát mindenki, minden önálló vállalkozó fizet áfát, aki szolgáltatást nyújt. Be kell, regisztráltatniuk kell magukat, és akkor ezt követően 25%-ot kell felszámolniuk a szolgáltatásokra és a termékekre. Amint a vállalat több 6500 eurónál többet értékesít, egy 12 hónapos időszakon belül áfát kell fizetnie, és ezeket, ezt az áfadíjat fel kell számolnia. Mi a helyzet a, a hiányjal? Nagyon nagy az adó nyomás, amely a költségvetésre nehezedik, ugyanakkor a hiány korlátozott felméréseink alapján kiderül, hogy a 2010-es évben ez a hiány csak 2,7%-ot tett ki. 13,5 milliárd eurós áfa bevételnél. Az Európai Bizottság is megvizsgálta ezt az áfa űrt Dániában és más országokban. Elméleti kitételek alapján, és 10%-ot tett ki a felmérések alapján ez a hiány Dániában, ami még mindig kicsi, ha összevetjük más országok arányával. Ez egy jó képet nyújt arról, hogy a dánok, illetve a dán vállalkozások hogyan viszonyulnak az áfa fizetéséhez. A legtöbb polgár megfizeti mindenféle tiltakozás és csalás nélkül ezt az adót, hiszen tudják, hogy nagy színvonalú, magas színvonalú szolgáltatásokat és termékeket kapnak a pénzért, de természetesen sor kerül csalásra és hibákra is, visszaélésekre is. Az adórendszer rendkívül egyszerű, és az adófizetési készség magas, de ennek ellenére sor kerül azért bizonyos esetekre, amikor csalásról beszélhetünk megfelelőségi vizsgálatokat hajtunk végre évente. Ezekből kiderül, hogy a dánok hogyan teljesítenek, hogyan fizetik meg az áfát. A felmérések alapján az derül ki, hogy hol jelentkeznek elsősorban a problémák. Ebben a tekintetben például az egyszemélyes vállalkozásoknál jelentkeznek a legkomolyabb problémák, amikor az áfa megfizetéséről van szó, a nagyobb vállalkozásoknál ilyen probléma kevésbé jelentkezik. Az egyszemélyes vállalkozások esetében 13%-os ez a hiány, az 1-től 12 személyig foglalkoztató vállalkozások esetében 3% ez a hiány, és a 12 személyt nél több, fog, több szemét foglalkoztató vállalkozásoknál 0,6% az űr. Tudjuk, hogy pontosan milyen méretű vállalkozásokat kell ellenőriznünk, ha arra törekszünk, hogy az áfát az állam kasszába irányítsuk. A legnagyobb hibák, amelyek a vállalkozásokban előfordulnak, az az, hogy túl kevés áfát jelentenek be a hados az adóhatóságnál. A kevesebb összeget, mint ami a könyvelésből kiderül, illetve a beszerzett termékek esetében a dokumentációt nem megfelelően jelölik meg. Ezek a fő okok. A bizottság jellemzésben pedig arra törekszik a bizottság, hogy megállapítsa, miért kerül sor erre az űrre, erre a deficitre, és megpróbálja a bizottság megállapítani, hogy miért ilyen alacsony az, ez a hiány Dániában. Dániában ezt a rendszert kiigazítottuk olyan esetekben, amikor hiányosságokra vagy hibákra figyeltünk fel, amikor például a vállalatok esetében problémásnak minősült a jogszabályok megértése, illetve követése évente különböző projekteket hajtunk végre, és a pénzügyi hivatalok dolgozóit kiküldjük a vállalatokhoz, hogy megállapítsák, hol kerül sor a problémákra, tanácsadást nyújtunk, hogy a problémákat orvosolhassák. A megfelelőségi vizsgálataink 3000 reprezentatívan kiválasztott vállalkozásra támaszkodnak. Ezen vállalatok áfa helyzetét pontosan megvizsgáljuk, és hogyha valami nem korrekt, akkor a hatóság beavatkozik, és megpróbálja korrigálni a hibákat. Egyidejűleg a hatóságok azt is regisztrálják, hogy milyen fajta hibák következtek be. Ez alapján pedig jobb tanácsadási szolgáltatásokat nyújthatunk és így korrektebb módon kerülhet sor az áfa beszedésére. A bizottsági jelentés nem fejti ki azt, hogy ez az áfa hiány miért olyan csekély Dániában, holott Európában az egyik legjelentősebb nálunk az adó nyomás. Lehet tehát, hogy az adófizetési készség mellett másfajta okokat kell keresnünk. Például, hogyha ugye van egy központi vállalati nyilvántartás, ami jól kidolgozott, de lehet, hogy más okokat kell keresnünk. Például azt, hogy a tranzakciókkal kapcsolatos információk digitalizáltak a vállalatainknál, és elképzelhető, hogy ez a hiány azzal magyarázható, hogy a nemzetközi valuta alap iránymutatásai alapján nagyon egyszerű nálunk az adórendszer, ugye 25%-os és 0%-os az adókulcs. Még azt szeretném elmondani, hogy ez a csekély eh, hiány évente csökken Dániában, legalábbis erre törekszünk, és aktívan dolgozunk ennek érdekében. Megpróbálunk fellépni bizonyos jelenségekkel szemben, ugye az adócsalás, a körhintacsalás és áfacsalás egyéb jelenségekkel szemben, amelyek úgymond divatossá váltak. Pozitívan viszonyulunk az európai intézkedésekhez is, ugyanis a vállalatoknak együtt kell működniük annak érdekében, hogy fellépjenek az áfacsalással szemben. Ezért arra törekszünk, hogy minél hamarabb átültessük az Európai Bizottság javaslatait. Hát ennyi lett volna a bevezetőn. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy kicsit nagyvonuló voltam az idővel, és talán vissza is térhetünk még néhány hozzászólóhoz, mert csak egy felszólalási kérelmet kaptam ez idáig amiket kihagytak a felszólalásukban, talán majd később elmondhatják. Most pedig eh, következzék eh, a magyar parlament részéről Veres János úr. Köszönöm elnök azt a szót. Az Európai Bizottság 2011. decemberében az ÁFA jövővel eh, kiadott közleményében felvázolta az újraformált áfa rendszerrel kapcsolatos főbb követelményeket E, három fő követelmény közül én elsőként az egyszerűbb áfarendszerrel kapcsolatban tennék egy megjegyzést miszerint az egységes áfa bevallásra vonatkozó. two thousand and thirteen november fifteen ében bemutatott javaslat kapcsán komoly kétségek vannak, vannak hogy a javasolt módostás ténylegesen az egyszerűstés irányába megy e. a bevallás gyakoriságára és az áfa, áfa befizetési határidők egységesítésére vonatkozó javaslat negatív költségvetést érintő pénzforgalmi hatása is elgondolkodtató. A második pontról, miszerint a hatékonyabb áfarendszerrel kapcsolatban jegyezném meg, hogy a kedvezményes áfa kulcsok alkalmazásának egységes szabályait jó lenne megalkotni, itt kapcsolódnék eh, Marini szenátor úr által elmondottakhoz is azonban a tagállamok közül sokan görcsösen ragaszkodnak bizonyos csak általuk alkalmazott és a jelenlegi rendszerbe tartós elemként beépített kedvezmény hosszú távú fennmaradásához. Az elmúlt tíz évben ez a jelenség végig tapasztalható volt, és ha a tagállamok nem változtatnak ezen álláspontjukon, akkor nagyon nehéz lesz az egységes kedvezményrendszert megvalósítani a jövőben. A harmadik pontról picit részletesebben. A szilárdabb áfarendszerrel kapcsolatban a csalások visszaszortását az általános forgalmadó beszedését és az áfa igazgatás hatékonyságát célzó bizottsági javaslattal kapcsolatban megemltem hogy az európai unió összes áfa bevételeinek növelése szempontjából is kiemelkedő ez a terület hiszen a korábbi felmérések alapján a lehetséges Európai Uniós áfabevételek twelve a nem folyik be a tagállamok költségvetéseibe. Más megközelítés alapján az állítható, hogy Magyarország 2004-es uniós csatlakozásakor a csatlakozás évében elvesztette az áfa bevételeinek ten át Az akkor csatlakozó többi ország esetében is jelentős volt ez a veszteség, melynek okaként utána több vizsgálat is bekövetkezett, és nem tudtak mást megállapítani, mint a vámellenőrzés megszűnése miatti könnyebb csalási lehetőségeket, illetve az uniós csatlakozást követően gyorsan elterjedő körhintacsalások nagyságát. Az áfacsalás elleni küzdelemben fontos szerepe kell legyen a tagállamok közötti automatikus információcsere köré kiterjesztésének, valamint az összegyűjt legjobb gyakorlatok cseréjének is. Fontos tapasztalat az elmúlt évek alapján, hogy a tagországok adóhatóságai, adatbázisai közvetlen hozzáféréséhez nem volt meg a politikai bátorság a döntéshozókban, miközben a szakmai feltételek lényegében valamennyi tagországban már biztosítottak. Most is biztatnám a kollégákat a tagországok számára gyorsabb és szabadabb közvetlen hozzáférést biztosító együttműködések elterjesztésére magyar tapasztalat szerint különösen csalásveszélyeztetett termékek forgalmazásában a fordtott áfa bevezetésének jó hatása volt. helyes irány a gyors reagálási mechanizmus bevezetése is azonban pontostást igényel hogy mit ért az unió illetve a tagország hirtelen és súlyos áfacsalás alatt hiszen ekkor vezetheti be ezt a bizonyos gyors reagálási mechanizmust. nem segti az áfacsalás elleni fellépést az, hogy a nagy adózódokkal foglalkozó magyarországi külön adóhatóság ellenőrző igazgatóság megszűnésre került az elmúlt években. Úgy gondolom, hogy más tagországok számára is figyelmeztető lehet ez a gyakorlat. Az áfacsalók nem termékspecifikusan működnek, hanem lehetőség szerint nagy tömegű, homogén és egyedileg beazonosíthatatlan termékekkel csalnak. Ilyenek voltak Magyarországon a gabonafélék, a fémhulladékok, zöldség, hús termékek egy-egy termék fordtott áfa hatálya alá vonása a csalást sok esetben átterelte más termékre. Ugyanakkor a magyar tapasztalat szerint a fordtott áfa bevezetése az adott termékeknél lényegében megakadályozta az áfacsalások folytatását. Ez történt a fémhulladékok és ez történt a gabonafélék esetében is Magyarországon jelentősen csökkenti az áfacsalás kockázatát az is ha valamely termék alacsonyabb mértékű forgalmi adó kategóriába kerül besorolásra, hiszen csökken ezzel az elcsalható áfa összege is. Tekintettel arra, hogy a körhintacsalás lényege az áru tagállamok közötti utaztatása, a mi esetünkben magyarországon előfordult időnként az is hogy az áru fizikailag azonos helyen maradva csak az okmányai utaztak azaz csak papr mozgott árumozgás nélkül. szóval a csalások visszaszortása érdekében eredményes lehet a 3,5 és tonnánál nagyobb tehergépjárművek ellenőrzés alá vonása itt nem rakományellenőrzésről tehát nem hagyományos vám ellenőrzésről van szó hanem a szálltmánykísérő dokumentumok rögztéséről informatikai rendszerben és amennyiben adócsalás szempontjából kockázatos szálltmányok vannak akkor sorszámozott plombával is elláthatók ezek a szálltmányok gy lehet biztostani azt hogy legális adóalanytól legális adóalanyhoz kerüljön továbbtásra az adott áru és a forgalmadó megfizetése kerüljön. ha ez összekötésre kerül az eu djrendszer kameráival is akkor nagy valósznűséggel az áru folyamatos figyelemmel ksérése is biztostott lehet. köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen. Még mindig csak egy felszólalási kártyát kaptam. Ha bárki szeretne szólni, akkor nyugodtan jelentkezzen. De hogyha nem, akkor majd átadom a szót a pulpitoson lévőknek, hiszen tudom, hogy tudnának még eh, beszélni. Stolajan úr következik az Európai Parlament eh, gazdasági szabadságának alelnöke. Köszönöm szépen, Bolsz asszony, a szót. Szeretném Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a jelenlegi ÁFA rendszer, amikor azt az Európai Unióban bevezették, azt átmeneti rendszernek nevezték akkoriban, és ez már átmeneti, nagyon régóta, és reméljük, hogy valamikor majd sikerül a, kín, a kínulási pont elvétől eljutni az, a, az eredet elvéhez. Nem tudom, hogy ez a következő évben fog-e majd megtörténni. Ezért az Európai Parlamentben, illetve a tanácsi szinten egy nagyon erős eszközt hagytunk jóvá, amelyel fel lehet lépni az áfa kerülés ellen, és nem csak az áfa kerülés ellen, hanem a csalás ellen is. Ez a 2014 és 2020-as fiskális program. Ennek két fő része van. Az első az kiépít egyfajta információs rendszert, amely a kommunikációra koncentrál a tagállami pénzügyminisztériumok között. A második része ennek a fiskális eh, programnak amelyet szerintem kevéssé alkalmaznak, az a tapasztalatok megosztására irányul eh, munkatársi, magas szintű munkatársi szinten az egyes tagállami pénzügyminisztériumokban. Ennek az a célja, hogy a lehető legjobb gyakorlatokat eh, ki lehessen cserélni, azzal kapcsolatban hogyan lehessen megakadályozni a fiske, az adókerülést, adócsalás, stb. Úgy vélem, hogy a nemzeti parlamenteknek ezekre a programokra kell koncentrálniuk, mert ezek a programok rendkívül hatékonyak lehetnek abban, hogy fel lehessen tartóztatni ezeket a tetteket, amelyek sajnálatos módon tagállamainkban megtörténnek. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Nagyon szigorú voltam a vendégeinkkel, mert azt hittem, hogy nagyon sokan kívánnak majd kérdéseket feltenni, de most érkezett egy másik felszólalási kérelem. Vissza fogok térni majd mindjárt a pulpitoson ülékhez. A lengyel alsóház képviselője következik, Darius Rossetti úr, aki a Közfinanszírozási Szabizottság elnöke, és korábban ő parlamentünk képviselője volt. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A, az áfa rendszert gyakran, az áfa rendszerre gyakran visszaélnek, gyakran csalnak, és mindenképpen támogatom azokat a kritikus megjegyzéseket, amiket tettek ez idáig. Lengyelországban a csalás mértéke megközelíti a teljes eh, adóbevétel 10-15%-át, tehát ez 4-7%-át jelenti a teljes eh, bevételnek. Ez azt jelenti, hogy ez óriási eh, lyukat vág a bevételekbe, és megzavarja a versenyt is, hat a versenyre, mert bizonyos cégeknek azért van előnyös helyzetük, mert csalnak. Nálunk is létezik a körhintacsalás, a fiktív tranzakciók, amelyeket elvégeznek. Nagyon gyakran láthatunk ilyen cégeket, amelyek csak egy tranzakciót végeznek el, aztán pedig eltűnnek, vagy az Európai Unión kívül helyezik el magukat. Vannak olyan termékek, mint a filmtermékek, az üzemanyagtermékek, ezek esetében az ilyenfajta csalás nagyon gyakori. Nagyon nehéz megszüntetni ezt a fajta csalást, és ezért kell koordinálnunk tevékenységünket az Európai Unió szintjén. Úgy vélem, hogy vannak megoldások arra, hogy ezt a fajta bűncselekményt meg lehessen szüntetni. A fordított áfa, ezt mi is alkalmaztuk Lengyelországban, főként a filmtermékek esetében, és azt láttuk, hogy nagymértékben csökkent az ilyen csalások száma ezen döntésünket követően. Úgy vélem, hogy a jó kommunikációra van szükség a tranzakciók esetében, amikor valaki egy számlát állít ki, akkor mindenképpen az adóhivatalt erről tájékoztatni kell, és a teljes adóhivatali rendszer tájékoztatni kell erről, így lehet leküzdeni a csalást. Ezen kívül vannak olyan cégek, amelyek részt vesznek a kereskedelemben. Erre vonatkozólag vannak bizonyos fajta tapasztalatok a cseh köztársaságban, nem tudom, vannak itt cseh kollégák, de talán ők beszélhetnének ezen fajta tapasztalataikról. Uh, Mr. Marini. Köszönöm szépen. Marini úr kíván néhány további észrevételt tenni. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Franciaországban általunk elvégzett ellenőrzés eredményeivel kapcsolatosan, tehát az online kereskedés tárgyában az Európai Bizottsághoz is fordultam, ugyanis úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy előre tudjunk lépni az adóellenőrzések terén, és csökkenteni tudjuk az áfa elkerülés mértékét és módjait vissza tudjuk szorítani, az európai közösség szintjén kell fellépni. Két fő javaslatot tettünk, Egyrészt automatikus információ cserét kell kialakítani a vám szervek, illetve a fuvarozó, futár, szállító, postai cégek, e-commerce cégek között. A második javaslat pedig az import áfának a forrásnál történő beszedésére vonatkozik. A fizetést végző segítő közvetítőket lehetne megbízni az adó beszedésével. Én fenntartom ezeket a javaslatokat, hiszen egyetlen tagállam ilyen rendelkezéseket nem hozhat, az nem lenne az EU joggal összhangban Javaslom, elnök asszony, hogy vitassuk meg ezeket a gondolatokat. Hangsúlyoznám, hogy a távkereskedelem szektora egyre jelentősebb. Franciaországban három francia közül több mint kettő vásárol online. 45 milliárd euró a teljes forgalom 25 milliárdra rúg a berendezések, készülékek értéke hogyha itt nem lépünk fel, akkor hiába való lesz a többi területen való fellépésünk. A technikai, technológiai fejlődés ugyanis nagyon kicsire zsugorítja majd az áfa alapot, a beszedhető áfát. Értem. Benesi úr is most szeretne hozzászólni, ha jól értem? Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Remélem beszélhetek ma cseh nyelven. Röviden szeretnék pusztán reagálni a tisztelt lengyel kollega felvetésére, ugyanis azt kérte, hogy nyilatkozzon egy cseh kollega is. Elnöke vagyok az Európa, Európai Ügyekért Illetékes Bizottságnak a cseh parlamentben, nem vagyok feltétlenül adó politikai szakértő a cseh köztársaságban, de biztosíthatom a lengyel kollégát afelől, hogy a most felálló cseh kormány, amely remélhetőleg hamarosan megalakul, azt szeretné, hogy intenzíven fellépjen az adó, menek, az adó kivonással, illetve az adó csalással szemben, főleg ami az alkohol termékeket illeti. Már az elmúlt időben is rendőri fellépéseket szerveztünk e tekintetben, és elég sok sikert elértünk az adócsalás elleni küzdelem terén például a jövedéki adó, illetve az áfa csalás elleni küzdelem terén, úgyhogy mindenképpen felvesszük a küzdelmet. És eddig is már elértünk bizonyos sikereket, remélhetőleg a jövőben ez csak javulni fog. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Elhangzottak bizonyos kérdések a bizottság irányába. Felkérném tehát a bizottságot, hogy ha lehet készüljenek fel és válaszoljanak a kérdésekre. Először azonban Veres János úrnak adom meg a szót, aki kommentálna az elhangzottakat. Köszönöm a szót, elnök asszony. Egyrészt eh, szeretném megerősíteni Marini eh, szenátor úr javaslatával egyetértést, Ugye én a javaslatot úgy értelmezem, hogy nem csak az online kereskedelemmel kapcsolatban, de általánosságban is fontos az, hogy legyen meg az automatikus információcsere a különböző tagországok hatóságai között, legyen ennek részeként szabadon hozzáférhető a tagországok számára a másik tagország elektronikus rendszerében rögzített adat, ami az általános forgalmadó miatt került rögzítésre. Én ezt ennyivel bővíteném ki, mert szeretném, hogy egyértelmű lenne, hiszen láthatóan ma már a tagországok informatikai rendszerei sokkal több adatot tartalmaznak annál, mint ami az országok közötti adatcserében jelen pillanatban kicserélésre kerül és hozzáfér a másik ország. Ezért ez egy nagyon fontos dolog. Szeretném megerősíteni a lengyel tapasztalatokat. Úgy látszik, hogy a kelet-európai országoknak vannak hasonlóságaik ezekben a kérdésekben. Magyarországon ugyanez volt a tapasztalat, mint amiről Rozáta elnök úr beszámolt. És, és úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy értékeljük közösen a fordított áfa bevezetésének tapasztalatait azaz az egyik és a másik tagországban is, ha például itt látom, hogy lengyel és magyar vonatkozásban ugyanazon termékkörre is bevezetésre kerül fordított áfa, akkor van értelme annak, hogy a tagországok közösen nézzék meg, hogy mi volt például a fénytermékek eh, fordított áfa bevezetésének tapasztalata, és az azt követő időszakban vajon Lengyelországban is előfordult az, ami Magyarországon előfordult, hogy akik korábban fémtermékekkel csaltak, azok más termékekbe próbálkoztak utána csalni, miután már a fémtermékkel nem tudtak csalni áfában. Ezért szerintem érdemes ezt is megnézni, hiszen például ebben az esetben lehet, hogy általánossá kell tenni azt a gyakorlatot, hogy akik egy ilyen körhintacsalásnak szereplői voltak, azok a későbbiek során csak korlátozottan lehessenek piaci szereplők azaz számukra meg kell nehezteni a piacra lépés feltételeit akár cégformában akár egyéni vállalkozói formában hiszen visszaéltek egyszer már vállalkozói mivoltukkal. ezért azt gondolom hogy ez több tagország tapasztalatát mérlegelve akár eu n belül is egységes szabályozás tárgyává lehetne tenni. köszönöm elnök asszony! Uh, yes, I mean, ahogy már korábban is mondtam, az elmúlt parlamenti ciklusban egy jelentést készítettem, és ezen opciókkal is foglalkoztam, mert elég sok tagállam foglalkozik a fordított mechanizmusokkal az úgynevezett érzékeny termékek esetében, és nagyon nehéz ezt mindenre alkalmazni, viszont azon is gondolkodtam a körhintacsalás kapcsán, hogy most, hogy már ilyen, ennyire automatizáltak a rendszerek, komputerizáltak a rendszerek, lehet, hogy valamilyen módon lehetne ezzel számolni, lehetne egy elszámoltató ház, tehát mindenképpen ezt határokon átnyúlóan is el lehetne végezni. Pontosan ez az a technológia, ami jelenleg még nem elérhető, és ezért nem tudjuk ezt a kiskaput bezárni, mert hogyha rátérünk arra a témára, amit a francia kolléga is felvetett, az áruszállítással kapcsolatban, akkor rálépünk a termékek szabad mozgásának talajára is, és ezzel is probléma lehet. És ez, ami ugye ez egyik legalapvetőbb dolgunk, ezt nem szabad akadályozni. az adóbeszerzés szempontjából sem. Most talán az Európai Bizottsághoz fordulnék, hogy ő is szóljon hozzá a vitához, majd csak 10-15-kor kezdődik a következő része a vitánknak, tehát mindenkit arra szólt, hogyha van még kérdés, nyugodtan tegye azt fel. Az Európai Bizottságnak adom most meg a szót. Merci, Madame euh, la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány válaszsal szolgálnék a felvetésekre. A digitális gazdaságról beszélnék először. Ugye ennek két ágazata is van Marini szenátor beszélt arról a részről, ami arról szól, hogy interneten megrendelünk valamit, de van egy másik rész is, amikor ugye kiszállítják a terméket. Nos, tagállamok egyáltalán nem tudnak beleszólni a megrendelésbe, itt külső országok játszanak szerepet gyakran, aztán megérkezik a termék, a vámhatóságok persze nagyon nehezen tudják technikailag ellenőrizni a naponta beérkező több millió kis küldeményt, Tisztában vagyunk ennek a problematikájával, nehézségével. Egy-két hónappal ezelőtt a bizottság tanulmányt is rendelt etéren. Jogalkotási javaslatot is szeretnénk majd készíteni ennek alapján. Tisztában vagyunk vele, hogy jelentős csalás történik, cégek harmadik államban telepednek meg, aztán kis értékű, ugye határértéken aluli 10 euró, 22 eurós határon aluli küldeményeket küldenek be az EU-ba, DVD-k, CD-k, stb. Ugye adómentesen, vámmentesen érkezhetnek ezek. Felvetődik a kérdés, hogy ezt az adómentességet esetleg meg kellene szüntetni. Nyilvánvalóan az Európai Bizottság szívesen megvizsgálja Marini szenátor javaslatait, a For forrásnál való beszedés azonban a külső országokkal, illetve a közvetítőkkel való együttműködést feltételezi az áfánál. A második része a digitális gazdaságnak a digitális szolgáltatások területe, amikor távközlési vagy e-szolgáltatási e, programokat tölt le az ember. 2015. január 1-től a fogyasztás helye e, szerint fognak adózni ezután e, az állampolgárok. Viszonylag hosszú 7 éves átmeneti időszak következik ezután, ami hosszú, de hát tudni kell, hogy a az informatikai felkészüléshez időre van szükség a digitális gazdaság körülbelül egy milliárd euró adó bevételt jelent mondjuk Luxemburg esetében. Egy mini egyablakos rendszert hozzunk létre a közösségi áfa történetében első ízben egy tagállam egy másik tagállam helyett is beszedi majd az áfát tehát a végfelhasználó esetében a tranzakció eredeténél szedi majd be az adott tagállam. Mi a helyzet a harmadik államokkal? Nyilván csak önkéntes alapon valósulhat ez meg, és nagyon kevés cég jelentkezett eddig. Jelentős a harmadik államokat érintő áfa megkerülés elektronikus szolgáltatást nyújtanak harmadik államban megtelepült cégek, annélkül, hogy közösségi áfát fizetnének. A tanácsnak tárgyalási mandátumot tanástól tárgyalási mandátumot szeretnénk kérni, hogy a fő partnerországokkal megpróbáljunk egyeztetni etéren. Ennyiben szólnék a digitális gazdaságról. A másik kérdés az együttműködés a csalás elleni küzdelemben volt. A tagállamoknak jogilag megvan a megfelelő eszköztáruk, de az illúzió, hogy egy tagállam egyedül és hatékonyan felléphet a közösségen belül együttműködésre van szükség, a jogi keretek megvannak, de minden azon múlna, hogy együtt is működjenek a tagállamok. Az Eurofisk lehetővé tenné a gyorsabb információ cserét, de nem működik olyan jól, mint gondoltuk volna. Ez az oka annak, hogy javítani kell az együttműködést, elsődleges a felelőssége a tagállamoknak, a bizottságok megadják az eszközöket, ehhez a tagállamoknak kellene használni azokat. A reversed charge, vagy megfordított áfa, a körhinta esetében valósul meg, ugye a közösségen kívüli adómentességet használják fel közösségen belüli értékesítésre. A bizottság egy közleményt is kiadott e téren, az Európai Parlament is támogatta. A közösségen belüli adózás rendszerét felül kellene vizsgálni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a reverse charge hatékony lehet, de nem varázsszer, ugyanis az áfa beszedését a végfelhasználáshoz közelíti, ami további nehézséget jelent az adóhatóság számára az áfa beszedésben. Az USA-ban sales tax tehát értékesítési adót alkalmaznak, mégis 30-40 százalékos a csalás, az adómegkerülés, tehát nem hatékonyabb ez sem, mint az áfa tovább kell gondolkodni az áfa rendszer átalakításán, a tagállamokkal együtt, ugyanakkor 40 szakértője is van az Európai Bizottságnak, minden lehetséges megoldást megvizsgálunk. A, ez 1979-ben, tehát több mint 30 éve elfogadott közösségi áfa rendszer valószínűleg meghaladott, és az elektronikus adóhatóságra is nagy szükség lenne, ami nem áll rendelkezésre az EU-ban, külső partnereinkkel szemben így le vagyunk maradva. Az 1967-ben létrehozott rendszer megreformálására azonban 28 tagállam egyhangú döntése szükséges. Mindenképpen javaslatokat fogunk tenni a tanácsban. Persze egyhangú megoldást nehéz lesz találni a standard bevallás, vagy egységesített bevallás esetében mi nem osztjuk a francia szenátus problémáját, akik szerint szubszidiaritási kérdésről van szó, a tanács jogi szolgálata is úgy gondolja, hogy ez nem szubszidiaritási kérdés, talán okokozati összefüggésről van szó. Minél bonyolultabbak a bevallások, annál több az adó megkerülés, ugyanis minél bonyolultabb az áfa rendszer, annál több a csalás a Dán parlamenti képviselő Jensen úr említette, hogy a Dán rendszer nagyon egyszerű, egyetlen áfakulcsal dolgoznak, az 25 százalék, az újságok 0%-kal adóznak, nagyon egyszerű, ez el kell gondolkodni, erről is a tagállamokkal folytatjuk a közös reflexiót. Köszönöm szépen, megadta a szót, elnök asszony. Thank you very much. Well, the panel up. Köszönöm szépen. Most Alexander Dementsopulosnak adom meg a szót, mert ő is szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, az ÁFA, ez az egyik legfontosabb bevételi forrás az Európai Uniónak, de minden tagállamban különbözőek a szabályok. Ezen okból kifolyólag az áfa be szedése egyre kívül bonyolult, kívül összetett kérdéskör. Nagyon eltérőek, sokrétűek a szabályok, és a tranzakciók költségesek. Az Európai Unióban a leg, az legutóbbi években komoly válság bontakozott ki, és ezen okból kifolyólag fontos volt megemelni az adókulcsot. A tranzakciók száma csökkent, és emiatt az adóterhek sokkal inkább az indirekt adófajtákra nehezettek, mint az áfa. Számos ország esetében, mint Görögország, döntések születtek az indirekt adófajták emelése érdekében. Ez pedig a fogyasztói árakat, a végsárakat emelte, ami a fogyasztás csökkenéséhez vezetett. Görögországban 10 milliárd eurót veszítettünk ennek következtében, az Európai Unió szintjén pedig 200 milliárd eurós bevétel kiesést jelentette ez évente. Az adópolitika megváltoztatása, az indirekt adóbevételek előtérbe helyezése Görögországban és az Európai Unióban is, ez egy komoly terhet jelent a vállalkozásokra nézve, és az adóbeszedés tekintetében is nehézségeket gördít a tagállamok útjába. Éppen ezért a szabályokat meg kell változtatni. Harmonizálnunk kell a különböző adórendszereket. Ugyanígy egyértelmű jogszabályokra van szükségünk, amelyeket a tagállamokban elfogadnának, és ennek eredményeképpen egyszerűsíthetnénk a helyzeten. Sokkal könnyebb lenne így kiigazítanunk, egymáshoz igazítanunk az áfa kulcsokat. Például mentesíthetnénk, megszüntethetnénk a mentesítéseket, ez célra vezető lenne, és behatóan elemeznünk kellene ezeket az elképzeléseket. A tagállamokban be lehetne vezetni olyan szabályokat, amelyek megfelelnének a közös kritériumoknak. Az Európai Unió előterjesztett egy javaslatot a, az ÁFA kulcs standardizálása érdekében Görögországban. Ez pedig a közigazgatási terhek csökkenését segíteni elő meg lehetne szüntetni az éves áfa nyilatkozatokat, ez Görögországban már beletvezetve, és mi azt támogatjuk, hogy az eladó, az értékesítő fizesse meg az áfa kulcsot, és a fordított adózási mechanizmussal is ezt össze lehetne kapcsolni. Görögországban tovább léptünk, az ÁFA kódex egyszerűsítésében, most pedig már digitálisan kerül sor a nyilatkozatok benyújtására. Azt akarjuk, hogy digitálisan összekapcsoljuk egymással az adóhivatalokat. Az imént hallottam az Európai Bizottság képviselőjétől, a Eurofisk kapcsán. Görögország valóban együttműködik a Eurofiskkel, noha vannak ennek természetesen nehézségei. Tisztában vagyunk azzal, hogy mindenképpen szükséges a jelenlegi áfa rendszert módosítani. Ezt a rendszert nálunk 1979-ben vezették be, hatékonyabb és egyszerűbb harmonizált szabályokra van szükség mindenhol, minden országban ugyanis így jobban felléphetünk a csalással szemben. Jelenleg nálunk főleg a tájékoztatás terén jelentkeznek problémák, éppen ezért az adó csalással szembeni küzdelem nem egyszerű. Ez egy nagyon fontos kérdés annak érdekében, hogy az államháztartásokat is korrigáljuk, konszolidáljuk. Van egy másik felszólalási kártya is itt nálam. Svera úr. Nem tudom, hogy ő hol ül, de ő következik most. Tessék, öné a szó. Köszönöm a szót. Szeretnék Észtországról beszélni, a mi áfa rendszerünkről. Nagyon kevés a kivétel, és általában standard szintet alkalmazunk. Hasonló ez a Dán rendszerhez. De az áfa hiány létezik, és ezzel foglalkoznunk is kell szeretnék feltenni egy kérdést. A zöld könyvben különböző modellek léteznek azzal kapcsolatban, hogyan lehetne jobban beszedni az áfát, és az egyik modell arról szól, hogy valós időben kell átadném a számlainformációkat. Ezt csak azért kérdezem, mert az észt kormány egy olyan modellt szeretne létrehozni, az 1000 eurónál magasabb számlák esetében, hogy ezeket az információkat a számláról azonnal adják át az ilyen számlák esetében. A kérdésem az az, hogy milyen mértékben végzett a bizottság tanulmányokat mindarról, ami a zöld könyvben van az ilyenfajta modellek hatékonyságát illetően. Kíváncsi vagyok arra is, hogy mit értek el a tagállamok hozzáférését illetőleg ahhoz az adatbázishoz, amit, ami, tehát hogyan férhetnek hozzá a tagállamok más országok adatbázisaihoz. Azért kérdezem ezt, mert eh, a kormányom ezt a fajta modellt eh, tervezi most, és ezért vagyok kíváncsi arra, hogy a bizottság milyen tanulmányokat folytatott ezzel kapcsolatban, és mit gondol, hogy melyik a leghatékonyabb módszer, mennyire hatékony ez a módszer elnök. Még ketten kértek szót. A bizottságtól már hallottunk információkat, nem tudom, hogy meg tudjuk majd még hallgatni a választ. Nagyon érdekes kérdések ezek, főként a valós idejű kommunikációról. Veres úr, ön is kívánt még szót kérni. Én két apró megjegyzést tennék. Az első a bizottság észrevételére azzal kapcsolatban, hogy elvi problémái vannak a fordított áfáról, értem, ugyanakkor azt a tapasztalatot meg nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a fordított áfa bizonyos termékek esetében alkalmas eszköz, alkalmas gyakorlati eszköz volt arra, hogy megszűnjön az áfacsalás azon a területen. Tehát itt egy olyan ellentmondás van, ami az elv és a gyakorlat közötti, hát hogy is mondjam, különbséget jelenti. A másik elnökasszonynak azt a megjegyzését szeretném én a magam részéről pontosítani, ami arra vonatkozott, hogy a termékek szabad áramlásának általános európai elvével szembe megye, hogyha bizonyos termékek esetében a termékek útjának megfigyeléséről hoz döntést valamely tagállam. Én azt gondolom, hogy miután itt általában a adott ország áfa bevételeinek 10%-a körüli mértékű csalásról van szó, ezért ez a pénz már megéri azt, hogy nem ismételt vám ellenőrzés, nem a termék szabad áramlásának korlátozása, viszont a termékek nyomon követése az igenis bevezethető legyen annak érdekében, hogy csökkentsük ezt a veszteséget, ami jelenleg az Európai Unió sok országában fennáll. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen, uh, Marini úr. President, je voulais... Elnök asszony, köszönetet szerettem volna mondani az Európai Bizottság képviselőjének mindazokért az információkért, amelyeket kaptunk. Nagyon konkrétak, nagyon pontosak voltak. Úgy gondolom, hogy a ma délelőtti témák, kifejezetten olyan témák, amelyekben nagyon hasznos, sőt nélkülözhetetlen a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament egyeztetése, párbeszéde, eszmecseréje, Ugye a nemzeti alkalmazással mi foglalkozunk, és nagyon sok konkrét helyzettel találkozunk, amelyeket elemezni kell, amelyeket orvosolni kell. Nekem az lenne a kívánságom, hogy valamilyen módon próbáljunk meg a ma délelőtti eszmecsere folytatásaként az ÁFA témát, a csalás elleni küzdelmet, a jogszabályok jobbítását napirenden tartani. Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága és a nemzeti parlamenti szakbizottságok között, ugyanis véleményem szerint az ilyen eszmecserék tartják életben az interparlamentáris folyamatot, annélkül, hogy a kölcsönös hatáskörök problémát okoznának tagállamok és EU, illetve Európai Parlament között. Végül természetesen nagyon szívesen folytatok vitát az egységes bevallásról is. Úgy gondolom, hogy jól értem az egyszerűsítés célkitűzését, de 26-ról 5-re csökken a az információk száma, amit meg kell adni, persze itt sokkal kevesebb információval fogunk majd rendelkezni, így új csalási lehetőségek jönnek létre. Természetesen ez egy kísérlet témája, úgyhogy nagyon szívesen hagyom, hogy meggyőzzenek engem, hogyha vannak észszerű érvek, amelyekkel meg tudnak győzni. Elnök asszony, a Dán kollégának pedig azt mondanám, hogy a 0, illetve 25 százalékos két kulcsos rendszer véleményem szerint optimális, nagyon erőteljes, jó rendszer ez, az államháztartás jól tud így működni, jó rendszer ez, nálunk nagyon sok az előítélet, de ez a rendszer nem igazságtalan, lehetővé tett elérte, hogy a gazdasági élet hatékonyan zajoljék, rugalmasabb legyen a gazdaság, és nagyon szívesen hallok a Dán példáról mindig. Köszönöm szépen, elnök asszony. Very much. Um... Köszönöm szépen. Kicsit kifutottunk az időből. Nagyon jó volt ez a vita. Amennyiben az Európai Bizottság írásban ad néhány választ nekünk a határokon átnyúló információkkal kapcsolatban, azokat majd a képviselőknek közreadjuk. Ami a további együttműködést illeti, úgy vélem, hogy az elkövetkező parlamenti ciklus alatt ezzel foglalkoznunk kell. Bizonyára tudják, hogy a szakúzatságunk nagyon sok jogotási kezdeményezéssel foglalkozott ebben a ciklusban, és nagyon szeretnénk munkacsoportokat bizonyos fajta témákban, és szeretnénk majd vitákat tartani, akár videokonferenciák segítségével is. És itt szeretnénk kapcsolatot tartani a nemzeti parlamenti képviselőkkel, és főként akkor, amikor korai szakaszban járunk, és információt szeretnénk cserélni, ez nagyon hasznos lehetne. Természetesen nem biztos, hogy én leszek akkor már ezért felelős, de mindenképpen majd ezt javasolni fogom, átadom a titkárságnak, és talán ezt majd időben továbbítják az új szakbizottságnak is. Most pedig rátérünk a második panelbeszélgetésünkre, amely a fiskális konszolidációval, illetve a strukturális reformokkal foglalkozik, a legjobb gyakorlatok cseréje. 2014-es növekedési jelentés bizonyos fajta prioritásokat határozott meg a növekedésbarát fiskális konszolidáció kapcsán, a növekedés, a versenyképesség érdekében, illetve azért, hogy modernizálni lehessen a közigazgatást. A tagállamoknak a stális reformok végrehajtását monitorozniuk kell, illetve és konszolidálniuk kell az új szemeszter ciklus alatt a közfinanszírozást. Nagyon fontos megérteni, az új szemeszter ciklus elején azt, hogy végre lehet a hajtani struktúrális reformokat új intézkedések létrehozása nélkül, és hogy az Európai Unió hogyan tud jobb kezdeményezéseket kínálni a tagállamok számára. Meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen fajta módszertan létezik arra, hogy azonosítani lehessen a nem hatékony közkiadásokat. Ezt kell leginkább megcélozni a fiskális konszolidáció alkalmával, meg kell vizsgálni azt, hogy milyen gyakorlatok léteznek a tagállamokban. Úgy vélem, hogy most kicsit cserére van szükség itt az emelvényen a vendégeink tekintetében. Úgy tűnik, hogy mindenki itt ül már. Két-három szünetes, két-három perces szünetet kellene tartani, amíg mindenki elhelyezkedik itt. Azokat kérném, akik majd felkívánnak szólalni, hogy a lehető leghamarabb küldjék ide a kis kártyájukat. Ezek eh, fehér vagy rózsaszín színűek, és ezek alapján fogom önöket szólítani. Tehát egy kicsit akkor most helyet cserélünk két-három percben, és újra kezdjük majd a vitát. Okay, so now let's get on with our exchange. Folytatjuk eh, akkor a munkánkat a legjobb gyakorlatról. Aki szeretne kávét inni kint, megteheti a folyosón. Az első hozzászólónk Cora van Nieuwenhuizen Weibenga. Kicsit nehéz kiejteni a holland nevét. A holland képviselőház képviseletében jött el, utána pedig viszont a Martínez te következik aki a spanyol képviselőházból érkezett. Ők beszámolnak saját tapasztalataikról, és meg is adom a szót van Newhausen asszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Egy öt éves periódus után, amikor negatív vagy korlátozott volt a fejlődés, úgy tűnik, hogy most már megfordult ez a helyzet az Európai Unióban. A statisztikai hivatalok azt állítják, hogy jelei vannak a felendülésnek az Európai Unióban. Ez, ezt a felendülést azonban táplálni kell, a tagállamoknak továbbra is fe, köze, figyelni kell költségvetésük fegyelmére. A legtöbb tagállamnak megvan a saját jellemzője, saját kihívása az Európai Unió gazdaságának fellendüléséhez mindenképpen szabott, személyre szabott megoldásokra van szükség az egyes tagállamokban. A holland állampolgárok is látják a gazdasági válság hatásait. A holland munkanélküliség saját viszonyainkhoz képest magas, Mindemellett a Hollandiában egyre idősödőbb a népesség, és ez hosszú távú problémákat okoz, amennyiben nem lesz reform, legalábbis az egészségügyi rendszerben. Hollandiának szembe kell nézni a magas ingatlan árakkal, illetve a csökkenő ingatlan piacsal. ugyanakkor az államadóságunk is növekedett, illetve a kamatlábak is emelkedtek. Mindenképpen reformokra van szükség a megfelelő közszolgáltatás szempontjából, és a reform nagymértében beleavatkozik az állampolgárok életébe, ezért úgy gondolom, hogy az a feladatunk politikusként, hogy elmagyarázzuk az állampolgárainknak azt, hogy ezekre a súlyos reformokra miért is van szükségük. A nagy kihívás az az, hogy megkapjuk az állampolgárok támogatását a reformok érdekében. A két legjobb gyakorlatot szeretném önökkel eh, megosztani, a eh, érzékenyítételt, illetve a széleskörű konzultációt. Hollandiában számos területen a parlament, a kormány, a munkavállalók, munkaadók, a, a civil társadalmi szervezetek között konzultáció van. Ezek a megállapodások vonatkoznak a nyugdíjrendszerre, a szociális utatásokra, a lakhatásra, illetve az egészségügyre is. Megpróbáltuk a megfelelő egyensúlyt létrehozni ezáltal próbáltunk széles körű támogatottságot elérni a reformok érdekében, és szerettünk volna ezáltal gazdasági stabilitás is elérni. Ezen kívül, ahol lehetséges volt ez, megpróbáltuk a reformokat a lehető legalacsonyabb közigazgatási szinten végrehajtani, vagyis a lehető legközelebb az állampolgárokhoz. Például az új fiatalokra vonatkozó rendszerünk végrehajtása az önkormányzatoknál van. Ez biztosítja azt, hogy a gyermekek feldéséhez fontos tényezők, mint az oktatás, lakhatás, biztonság, sport, ezek, ezekre koncentrálnak az önkormányzatok. Az önkormányzatok felelősséggel rendelkeznek a hosszú távú gondozási politikáink kapcsán is, mert ők tudják a legjobban megítélni azt, hogy az adott ellátás szükséges-e, avagy sem. Tisztelt elnök úr, hadd beszéljek néhány szót arról, hogy hogyan tudná az EU stimulálni ezeket a reformtörekvéseket. Az EU belső piaca a legfontosabb az Európai Unió szempontjából, nagyon fontos Hollandia számára is ez. Számos munkahelyünk függ a belső piactól, ha Európának jól megy, akkor Hollandiának is jól megy, viszont másrésztről az európai gazdasági válság érezhető Hollandiában is. Pont ezért a holland képviselők nagy része a pénzügyi konvergenciát nagyon fontosnak tartja, ugyanakkor a holland képviselőház úgy gondolja, hogy a reformok végrehajtása továbbra is nemzeti kompetencia kell, hogy maradjon. Az egyes tagállamoknak kell meghozniuk a saját politikájukat, gondolva arról, hogy a saját érdekükben kell eljárniuk. Ugyanakkor a legutóbbi Európai Tanácsülés előtt a holland képviselők nagyon sokat eh, vitáztak eh, a gazdasági koordináció szükségességéről. Voltak eh, bizonyos megállapodások és szolgatási megfontolások. Ennek kapcsán a holland parlament felszólította a kormányokat arra, hogy legyenek eh, jogilag kötelező szerződéses eh, megállapodások a gazdasági reformok tekintetében. A szorítási mechanizmus eh, tükrében mi értékeljük azt, amiről az Európai Tanács eldöntött. Úgy gondoljuk, hogy a mechanizmusban nem szeretnek, nem szerepelhetnek olyan kötelezettségek, amelyek vonatkoznak olyan országokra is, amelyek nem vesznek részt a meghatározott szerződéses kötelezettségekben. Mindenképpen figyelembe kell venni a tagállamok költségvetési szuverenitását. Várjuk a további meggondolásokat a tanács részéről eh, ezzel kapcsolatban, és valóban majd erről is majd vitázni fogunk még. Mivel lejárt az időm, most megköszönöm a figyelmüket, és várom a mai vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Vicente Martínez Pujalte úrnak adom meg a szót a spanyol képviselőházból. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy felszólalhatok itt az önök által szervezett konferencián, és szeretnék megosztani önökkel bizonyos gondolatokat a legutóbbi két év sikeres spanyol tapasztalatairól. A különböző gazdaságpolitikák egyeztetése és összekapcsolása fontos annak érdekében, hogy a gazdasági kohéziót megtartsuk és megőrizzük az euró erősségét is. A válságból kiderült az, hogy az euró nem visszafordíthatatlan, és az euró fenntartása a különböző országok gazdasági egyensúlyától függ. Rendkívül fontos az a gazdaságpolitika, amit az Európai Unió fejleszt ki, hatáskörében, hatáskörén belül. Ugyanakkor az is fontos, hogy jobban koordináljuk a tagállamok szakpolitikáit annak érdekében, hogy fenntartható maradjon a gazdasági fejlődés és a kohézió. Az, hogy mit tesz egy ország, nagyon jelentős mértékben befolyásolja az Európai Unió egészét, és ebben az értelemben ez a gazdasági irányítással foglalkozó bizottság nagyon jelentős szerepet tölt be. Az euróövezeti válság kezdetétől a tagállamok, valamint az, Euró, az Európai Unió tagállamai és az euróövezeti tagállamok is különböző intézkedéseket hoztak, és megállapodásokat kötöttek, hogy a gazdasági és monetáris uniót megerősítsék, és megelőzzenek a jövőben egy a jelenlegihez hasonló válságot. Ugyanakkor szükség van arra is, hogy előlépjünk, előre lépjünk a gazdaságpolitikák koordinációjában, egy egységes pénzügyi felügyeletet valósítsunk meg, és hasonló követelményeket szabjunk a pénzügyi intézmények és a vállalatok irányába minden egyes tagállamban. November 13-án az Európai Bizottság közzétett egy éves növekedésről szóló tanulmányt, amely az 2014-es európai szemeszter kezdetét is jelenti. Öt prioritást fogalmazott ebben meg az Európai Bizottság, ezeket nagyon fontosnak tartom, ezek a jó utat jelentik, ugyanakkor haladnunk is kell ezen az úton. Spanyolországban az a válasz, amelyet a 2007-ben kezdődött válságra adtunk, amikor is nagyon expanzív közkiadási politikákat folytatott az ország, és hiányoztak a strukturális reformok. Ez a szakadék szélére vitte az országot, 11%-os volt a külső deficit, és a költségvetési hiány még a 10%-ot is elérte aztán strukturálisan a 7%-os küszöb fölött maradt, és a munkanélküliségi ráta elérte, sőt meghaladta 25%-ot. A piacon tapasztalt nehézségek lehető, lehetetlené tették a gazdaság finanszírozását és a hitelkockázati felárat olyan magas szintre emelték, hogy a helyzet fenntarthatatlanná vált. Erre a problémára az egyetlen megoldás egy nagyon jelentős megszorító csomag volt, és a 2011 novemberi választásokat követően, amikor a néppárt nagyon nagy többséget szerzett, lehetővé vált ez a terv, és így konstans módon sikerült az államháztartási hiányt csökkentenünk, valamint elindítanunk egy olyan reformtervet, amely a versenyképesség fokozásához vezetett. Ez a reform sorozat átalakította a munkaerőpiacot, az oktatási rendszert, a közigazgatást, a szolgáltatások és a termékek piacát, és megerősítette a pénzügyi rendszert is. Lehetővé tette ez a terv, hogy Spanyolország javítsa a versenyképességét, visszaszerezze a bizalmat, és már nem jelentett Spanyolország egy problémát az Európai Unió stabilitása és az euróövezet stabilitása szempontjából. A 2014-es növekedési kilátások jelentős mértékben javultak, ahogyan azt tegnap a Nemzetközi Valuta Alap is közzétette. Spanyolország maga mögött hagyta a recessziót. A legutóbbi negyedévben 0,1%-os növekedési rátát tudott az ország felmutatni, 2013-ban pedig 147 ezer személlyel csökkent a munkanélküliségi ráta, és a hitelkockázati felár már a 200 bázispont alatt található. Erre 2011 májusa óta nem volt példa. A külföldi beruházások majdhogy nem megkettőződtek, és a spanyol export rendkívüli dinamizmusról tett tanúbizonyságot 6,2%-os növekedéssel. Ezen tapasztalat alapján úgy véljük, hogy az euróvezeti tagállamok, amelyek legkomolyabb erőfeszítéseket tették meg a reformok terén, fontos, hogy ugyanabba az irányba haladjanak. Szerintünk nagyon határozottnak kell lennünk a fiskális konszolidáció tekintetében, és az államháztartási hiányt a 3% körül kell tartanunk. Továbbá úgy gondoljuk, hogy nem szabad visszatérnünk azon gondolkodásmódhoz, amikor is abban hittünk, hogy az euró szavatolja a kiegyensúlyozott növekedést, és hasonló kamatlábakat a különböző országok között, ugyanis láthattuk, hogy ez nem így van. A Spanyolország úgy véli, hogy a válság során szerzett tapasztalat alapján határozottabban eleget kell tennünk a gazdaságpolitikai követelményeknek, és intenzívebb reformtörekvésekre van szükség. Személy szerint továbbra is azt hiszem, hogy Európa egy olyan gazdasági övezet, amelynek van jövője. Azt hiszem, hogy ha jól lépünk fel, akkor együtt óriási növekedési potenciállal rendelkezünk, és a jóléti állam bizony egy olyan elem, amely kohéziót szavatol és fenntartható növekedést segít elő. Spanyolországban mi ezt így gondoljuk, és ha az európai politikusok válvetve haladnak előre, akkor növekedhet az Európai Unió, és valóban az egyik legjelentősebb gazdasági növekedést tudjuk felmutatni a nyugati világban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alexandros Domicopulosnak adom most meg újra a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, hat éve kezdődött a nemzetközi gazdasági válság, minden gazdaság megszenvedte, recesszióba kerültek, illetve a munkanélküliség meghaladja a 11 százalékot. Egyes országokban kezelhetetlenné is vált a munkanélküliségi ráta. Óriási különbségek, szakadékok alakultak ki a tagállamok között. Az elmúlt hónapokban Görögország felgyorsította az állam háztartás konszolidációját és a e, reformokat több területen. 2009 és 2013 között a e, költségvetési konszolidáció ö, e, olyan ö, ütemű volt, amire a OECD országban még soha nem került sor ö, több mint 15 tehát több mint 10%-kal csökkent az államadóság, az Európai Bizottság 2%-os növekedést jelez előre 2020-ig szóló intézkedések történtek, a kiadás lefaragásban, illetve adó növekedésben, növelésben, ami a strukturális reformokat illeti. Említettem, hogy a nyugdíjak területén egyes esetekben 40%-os csökkentés történt, a nyugdíj korhatárt emeltük, ami a munkaerőpiacot illeti, új mechanizmust vezettünk be a minimálbér meghatározására, a közszférában költségcsökkentés történt illetve közös bérskálát vezettünk be a köztisztviselők számára, az egészségügyben pedig a különböző egészségpénztárakat egységesítettük, eddig 8 volt, most már csak egy van belőle a gyógyszer importot is felülvizsgáltuk, a vényrendszert kibővítettük, illetve a szociális segélyek és a munkanélküli segélyrendszerét is átalakítottuk megerősítettük az ellenőrzéseket pénzügyi téren, illetve automatikus korrigálást vezettünk be ott, ahol valami nem stimmelt. Nagyon hosszú ez a lista, bizonyos zárt szakmákat liberalizáltuk, és további intézkedéseket is hoztunk. Hölgyeim és uraim, az elmúlt évek reformjainak a következményeképpen az OECD szerint Görögországban a legvalószínűbb a növekedés beindulása. 2013 azonban már a hatodik csökkenő GDP-t hozó év volt, volt, 40%-kal csökkent a családok jövedelme, 27%-os a munkanélküliség a fiatalok körében, akár 60% csökkent az emberek megtakarítása, így kevesebb a rendelkezésre álló készpénz, és képviselő, urak képviselő asszonyok, nehéz megtalálni a jó receptet a konszolidációra úgy, hogy nem csak megszorítunk, hanem a növekedést is előmozdítjuk. Ez minden egyes ország saját körülményeitől függ, strukturális politikákat is meg kell reformálni, de az nélkülözhetetlen, hogy a tagállamok felmérjék a saját reform szükségleteiket, Nyilván a szociális hiányok, szociális szakadékok is figyelembe vendőek, illetve a finanszírozási szükséglet az egyes országok esetében. Minden egyes országot a saját sajátosságai, saját DNS-e alapján, mondhatjuk így, kell megreformálni, de az Európai Bizottság sokat segíthet a növekedés beindításában, illetve a foglalkoztatás javításában az LKB irányadó kamatának csökkenése például a KKV-kat segítette, strukturális alapok segítik a hitelhez jutást, és egyéb intézkedések is segítik a növekedést azok az országok, ahol évek óta recesszió van, jól értik, hogy mennyire fontos a munkanapvető fontosságú, hogy létrejöjjenek a eh, demokratikus és eh, szociális feltételei a stabilitásnak, ez prioritást kell, hogy képezzen az Európai Unió politikájában is. Attól függetlenül, hogy milyenek a körülmények az egyes társadalmakban, nagyon fontos, hogy a szociális kohéziót tovább erősítsük, a fejlesztési politikát célokba kell ezt is integrálni a 2020-as célok megvalósítása érdekében. Mindenképpen az EU elveivel összhangban. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen továbbra is próbálok minél több kollégát arra bíztatni, hogy jelentkezzenek hozzászólásra az Európai Parlamentből. Teodor Stoyan eh, következik, aki eh, nagyon aktív eh, témákban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Külügyminiszter voltam Romániában, és több megállapodást tárgyaltam a román gazdaság szerkezetváltása érdekében a Nemzetközi Valuta Alappal. Teljesen egyetértek mindazzal, amit a kollega az előbb mondott. Minden ország más és más eset. Ugyanakkor a politikusok úgy tűnik, hogy nem értik, hogy amikor valamelyik országnak a gazdasága problémákba ütközik, csökken a versenyképesség, túl nagy az adósság, akkor kiigazításra van szükség, és a kiigazítás fájdalmas. Nem lehet semmi mással pótolni a kiigazítást. Az európai parlament, az európai intézmények szintjén szolidaritásra van szükség, ugyanakkor felelősségvállalásra is. Ugyanis a kigazítási programok esetében a tagállamoknak időt kell adni arra, hogy az intézkedések elérjék az eredményüket, és a versenyképesség újra jelen legyen. Ugyanakkor a hitelezőknek időt kell adniuk az országnak, hogy egyensúlyba kerüljenek. a kifizetési előirányzatoknál egyrészt, másrészt maguknál a kifizetéseknél. Sajnos több éven keresztül nem úgy működtek a dolgok, ahogy kellett volna. Nem sikerült megfelelően felmérni az egyes országok fizetőképességét, illetve a kifizetések árstruktúrálása sem valósult meg. Időnként septében kellett megoldásokat találni, és új erőforrásokra volt szükség. Valószínűleg észlelték, hogy az Európai Parlamentben eljelentésről folytatott vita alkalmával, amikor a trojka szerepét vizsgáltuk, a szuverenitás, a demokrácia tiszteletben tartása sok vitát váltott ki. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy megbeszéljük ezeket a kérdéseket, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy egy olyan ország, aki nem tud észszerű kölcsönöket felvenni, kiigazításra szorul. Köszönöm. Uh, the... Most pedig a spanyol parlament részre Szára képviselő következő. Ah, thank you. Gracias. Eh, Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Engem rendkívül aggaszt az, eh, amit eh, ugye az európai gazdaság elakadásának neveznek, ugye a japán példa alapján. Két dolgot szeretnék gyorsan megjegyezni. A strukturális reformok összeegyeztethetőek kell, hogy legyenek minden egyes ország gazdasági ciklusával, és ezek összeegyeztethetőek kell, hogy legyenek a fiskális konszolidációval is. Említenék egy példát. Ha például a munkaerőpiacot megreformáljuk, ahogyan hazámban az megtörtént, és ennek érdekében az elbocsátások olcsóbbá váltak, és a béreket is csökkentették. Ez a fiskális konszolidációt nehezíti. Éppen ezért szem előtt kell tartanunk az ilyenfajta körülményeket is. A különböző intézkedések, illetve szakpolitikák célja mindenképpen az, hogy kilábaljunk a válságból, de vannak intézkedések, amelyek bonyolíthatják a fiskális konszolidációt. Tehát meg kell találnunk a megfelelő pillanatot arra, hogy mikor hajtsuk végre a különböző intézkedéseket. Ez egy nagyon fontos gondolat, amely nem az én ötletem egyébként. A Nemzetközi Valuta Alap is hangsúlyozza az ilyen körülmények fontosságát, a bevált gyakorlatokat, és azt, hogy hogyan kell a megfelelő, hatékony, eredményre vezető politikákat kidolgozni. Továbbá a fiskális konszolidáció. Szeretnék többet beszélni a középtávú fiskális konszolidációs programokról, amelyek hitelesek, és amelyek konkrét intézkedéseket tartalmaznak, amelyek értékelhetőek nem csak a kiadások, hanem a bevételek szempontjából is. Említettem, hogy ezeket értékelnünk is kell, és független hatóságoknak, valóban független hatóságoknak kell ezeket értékelniük, olyan hatóságoknak, amelyek nem függnek a nemzeti kormányoktól, amelyek inkább a parlamentektől függnek, mint a kormányzatoktól. Nálunk inkább a kormányzattól függ ez a hatóság, mint a parlamenttől. Ez pedig nagyon fontos, és a hiteles szóra helyezném a hangsúlyt, a fiskális konszolidáció hiteles kell, hogy legyen 2013 esetében, például említeni két példát, két adatot, a deficittel kapcsolatban 3,8%-ot tűzte ki célul a kormány, viszont szeptemberben, 2012 szeptemberéhez képest, ha figyelembe veszük a pénzügyi támogatásokat, 10,3%-nál volt a deficit. És a, az államadóság két év alatt, az államháztartási hiány két év alatt 22, majd hogy nem 23 ponttal növekedett, és két, két és fél év alatt pedig a GDP szempontjából a GDP-hez viszonyított 30 ponttal fog növekedni. Tehát lelkes vagyok, ami ezt a pillanatot illeti most, mert Európának valóban változnia kell, és ez lelkesedéssel tölt el. Jól kell ezt a feladatot megoldanunk, mert ha ezt jól oldjuk meg, akkor Európa erősebb lesz a válságból kilábalva, munkahelyeket tud teremteni, és szem előtt kell tartanunk ezt persze a szolidaritást is. Köszönöm, elnök asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a holland szenátusból Ray van den Linden következik. Elnökasszony, a tagállamokban túlságosan is az a benyomás alakult hogy a 3% ez Brüsszelből érkezik, és eh, igazából itt arról van szó, hogy a tagállamok arról döntöttek, hogy a 3% az állampolgárok számára a munkahelyteremtés szempontjából, a stabilitás szempontjából, illetve a versenyképesség szempontjából a lehető legjobb megközelítés. Tehát ügyeljünk arra, hogy az állampolgárokban ne az a benyomás alakuljon ki, hogy megsértették a nemzeti szuverenitást, pedig itt a tagállamok saját maguk döntöttek erről. A tagállamok feltételeket is szabnak, és ez azt jelenti, hogy egy kicsit korlátozott lett a döntési szabadság a tagállamok számára. A tagállamoknak a 3%-on belül döntéseket kell hozniuk. Hogy most ez azt jelenti-e, hogy jogilag kötelező érvényű megállapodásokra van szüksége vagy sem. Itt egy politikai megállapodásról van szó, és ez nem lehet, hogy a jövőben a tagállamok ezt nem fogják megtenni, mert akkor az azt fogja jelenteni, hogy ártanak a többi tagállamnak. Tehát a jövőben koncentrálnunk kell arra, hogy a nemzeti parlamentek az európai parlamentek együtt megfeleljenek a tagállamok által vállalt kötelezettségeknek. Az egész vita a szuverenitásról igazából a tagállamokban zajlik, azokban a tagállamokban, amelyeket rossz pillanatban folytatják le ezeket a vitákat, ugyanis most nem vagyunk szuverénak. A szuverenitás azt is jelenti, hogy a saját dolgainkról tudunk dönteni, az állampolgárok tudják azt megmondani, ők tudnak dönteni, ennek hatása is lesz mindarra, amiről beszélünk. Ez azonban már nem létezik, például a kereskedelmi politika vagy a valuta esetében. Tehát arra kell ügyelnünk, hogy nehogy a populisták eh, malmára hajtsuk a vizet, amzáltal, hogy a valóságot eltakarjuk. A tagállamok ezt azért adták fel ezeket a területeket, mert úgy gondolják, hogy ez a legjobb Európa és az állampolgárok számára. Úgy gondolom, elnök asszony, hogy egyértelművé kell tenni az állampolgárok számára, hogy a határokon belül vannak még nemzeti játékterek, viszont ezek valóban kisebbé váltak. És gondoljunk arra, érjük el azt, hogyha mindig szorításról beszélünk, akkor ne azt a benyomást keltsük, hogy a saját ügyeinkkel foglalkozunk csak. Európában egymástól függünk, és az intézkedések, amelyeket egy tagállamban tesznek, annak kihatása van a többi tagállamra is. Ezért örülök annak, hogy a nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők találkoznak, és közösen vállalnak felelősséget a jövő érdekében, illetve a tagállamok jövőbeli politikai érdekében. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, now... Köszönöm szépen az Európai Parlament részéről. Antelis Sánchez Presedo. Köszönöm szépen. A bevált gyakorlatokról szeretnék szólni, és örülök annak, amit kollégám Vicente Martínez Pujalte elmondott a spanyol helyzetről. Amikor a legjobb gyakorlatokról beszélünk, talán vannak bizonyos aspektusok, amelyeket jobban kell hangsúlyoznunk. Ezek közé tartozik például az, hogy a tagállamok jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy reagáljanak az előttük levő óriási kihívásokra, amikor megfelelő megállapodásokat, paktumokat kötnek a politikai erők. Úgy gondolom, hogy nem szabad torzítani az eseményeket, ami a válság eredetét illeti. Tudjuk nagyon jól, hogy meg lehetett volna előzni ezt a válságot, hogyha kellő monetáris, illetve szigorúbb fiskális politika létezett volna. Úgyhogy ezt az aspektust a, ki kell emelnünk. Szeretném eh, kiemelni még azt is, hogy Spanyolország valóban expanzív politikákat hajtott végre, amikor reagálni kívánt a válság első hullámára, de ugye ott, volt a, ott voltak a G20-ak által támasztott követelmények, és a fiskális helyzet olyan volt, hogy eh, nemzetközi kompromisszumokat is tiszteletben kellett eh, tartanunk ez a nemzetközi elkötelezettség pedig nagyon fontos, ha meg akarjuk érteni a gazdaság politikát, illetve azt a gazdasági helyzetet, amelyben mozgunk. Európai szempontból megfelelő módon kell értékelnünk azt, hogy az elmúlt hónapokban milyen intézkedések történtek, és a recesszió az gyakorlatilag egy olyan recesszió volt, amely a hibás politikák következtében bontakozott ki. Az Európai Unió támogatta a tagállamokat, a kiigazítások ritmusát, és ezt követően sikerült némileg túllépni a recesszión. 2011 óta Spanyolországban a legsúlyosabb recesszión haladunk keresztül a polgárháború óta. Természetesen vannak nagyon nagyra törő céljaink, hogy leküzdjük az államháztartási hiányt, fenyeget, Spanyolországban ugye fenyegetve vannak a stabilitási paktum követelményei, a 2020-as stratégia által támasztott követelményeknek is meg kell felelnünk, tehát nem szabad azért elhamarkodottan örvendenünk, ugyanis felelősséggel tartozunk, és nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ez a jelenlegi nemzedék egy elveszett nemzedék legyen. És a társadalom előtt fel kell vetnünk azt, hogy milyen a valós helyzet, és megfelelő kompromisszumokat kell kötnünk annak érdekében, hogy fenntartható legyen ez az jelenlegi erőfeszítés. Tehát ha pusztán konjunkturális szempontból vázoljuk fel a dolgokat, az nem célra vezető. Öt komoly célkitűzés van előttünk, hogy a fiskális cél a hitelek, a, reform, a strukturális reformok és a közigazgatás reformja. Közös erőfeszítésre van szükség, ami a fiskális kérdéseket illeti. Fontos, hogy a tagállamok, köztük természetesen Spanyolország is, végrehajtsák a fiskális reformokat. Végeredményben az is fontos, hogy belássuk, hogy itt nem a növekedés érdekében kell ezt a fiskális reformot végrehajtanunk, hanem a fiskális konszolidáció érdekében. Nagyon szemléletes a tagállamok példája azt hiszem, hogy nem használhatunk most már az Atlanti-óceán ezen partján egy másfajta nyelvezetet. Ami pedig a bankuniót illeti, ezt le kell zárnunk. A tagállamoknak el kell gondolkozniuk azon, hogy 2026-ra létrehozzák-e a bankszanálási mechanizmust egy dolog ugye megteremteni ezt, és egy másik kérdés az hogy mikor lesz operatív, mikor lesz működőképes. Mi úgy gondoljuk, hogy nem érdemes túlzottan gyorsan privatizálni a banki intézményeket, mert sok esetben ez az adófizetők által már most elszenvedett veszteségeket súlyosbítja. Aztán ott vannak a strukturális reformok is. A strukturális reformok kapcsán azt kell mondjam, hogy ezeket végre kell hajtanunk, és éppen ezért az intézkedések szempontjából nem lehet egyik napról a másikra meghozni a döntéseket, a strukturális reformokat európai szinten egy olyan keret, kerettel kell párosítanunk, amely, amely hiteles lesz, ez pedig most még nem szerepel az európai vitában. Ami a szociális kérdéseket illeti, természetesen reformokra van szükség a tagállamokban, de olyan reformokra van szükség, amelyeknek előterében a munkahelyek teremtéssel, nem pedig a munkahelyek felszámolása. Tehát a munkahelyeket meg kell őrizni, megbíznünk, és éppen ezért a szolidaritása fontos, a bérek megőrzése, ahelyett, hogy még nagyobb veszteségeket szenvedjenek el az állampolgárok. És a közigazgatás reformja lenne az utolsó pont. Egy nagy politikai megállapodásra van szükségünk, ezt a reformot is végre kell hajtanunk. Uh, Antolin, elnézést, hogy ilyen agresszív kellett, hogy legyek, de hát két percről volt szó. Egyébként van időnk arra, hogy egy kicsit többet beszéljünk a tervezetnél, de nem szeretnék ö, tisztességtelen lenni bárkivel is. Most pedig a máltai pénzügyminiszter következik, ennek a szakbizottságnak korábbi tagja. Edward, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony Hadd mondjam el, hogy országom minisztereként szólok most, és nem abban a minőségben, amiben a plenárison felszólaltam ezen a konferencián korábban. A trojka legitimációjával kapcsolatban úgy gondolom, hogy több dolgot összemosunk, amelyeket külön kellene kezelni annak érdekében, hogy helyes véleményt alakíthassunk ki róla. Az első kérdés az, hogy történtek-e hibák, hát követtek el persze hibákat, attól függetlenül, hogy az IMF része volt-e a trojkának, vagy éppen nem. A szigor, a megszorítások terén túl optimisták voltak, azt gondolták, hogy a befektetések a gazdaság teljesítménye nem fog zuhanni, de 10%-kal mégis zuhant. A valutát le kellett értékelni, és belső szigorral kompenzáltak végül az euró vezet egészére persze ezt nem lehetett alkalmazni a szociális, társadalmi kihatások figyelembe nem vétele is probléma, tehát hogy a munkanélküliségre nem gondoltak. Precedens nélküli intézkedések történtek, és nyilvánvalóan az egész világon hiányzott a szakértelem e téren, a közgazdászok időben nem tudtak megfelelő megoldást javasolni. Az ilyen hibákat nem szabad azonban összekeverni azzal, hogy legitim volt a trojka. A második kérdés az, hogy egy euróövezeti ország szuverenitásának egy részéről le kell mondania egy nemzetközi szervezet javára, amely mondjuk az USA-ban eh, székel. Eh, nos, tudni kell, hogyha egy ország fizetésképtelenné vált, eh, vagy annak közelébe került, ez ugyanolyan helyzet, mint hogyha egy cég vagy egy magán személy csődöt mond, és nyilvánvalóan a hitelezőnek van ilyenkor kiszolgáltatva, mert a hitel nyújtója gondoskodik gondoskodni kell arról, gondoskodni akar arról, hogy megfelelően megtérítik a hitelt, visszafizetik a hitelt. Tehát pénzügyi kérdések esetében legitimitás nem vetődik fel. Tehát, hogyha ennyire közel kerül a csődhöz valaki, akkor nyilvánvaló, hogy az ellenőrzés egy részéről, jogkörei egy részéről le kell mondania Eh, hogyha mondjuk eh, bíróság elé kerül valaki, akkor nyilván valaki azt preferálja, illetve az ember általában azt preferálja, hogy nemzeti bíróság tárgyalja az ügyét eh, sokkal inkább, mint hogy egy külföldi bíróság. Itt, hogyha feltételeket szabhatunk, akkor eh, nyilván eh, amellett lenne az ember, hogy eh, a trojka, vagy bármilyen más szerv, amely elbírálja az ország helyzetét, ne ki, külföldről érkezzen, vagy legalábbis ne túl messziről. Extrakcióra van szükség ahhoz, e két pont alapján, hogy megítélhessük, hogy a legitimitás fennállt-e. Mindenképpen értenie kell azonban az embereknek, hogy mi történik, és ilyen szempontból egyetértek, hogy a programmal résztvevő országoknak érzékelniük kell a legitimitást. Köszönöm, Edward. Most pedig Horvátországból az Ekon szakbizottságból Ivana Malecs következők. Köszönöm szépen, elnök asszony! Horvátország ra is vonatkozik a túlzott deficit eljárás. Számomra Horvátország képviselőjeként azt fontos látni, hogy milyen mechanizmusok állnak rendelkezésre az EU szintjén. Ugye van az európai szemeszter, ami hosszú távú strukturális intézkedésekkel foglalkozik, azzal, hogy hogyan lehet a befektetéseket növelni, hogyan lehet csökkenteni a munkanélküliségi rátát, Minnyáján ismerjük a választ ezekre a kérdésekre, sokkal problémásabb azonban az intézkedések gyakorlati megvalósítása. Hogyha a befektetéseket kívánjuk növelni, akkor biztonságos, befektetőbarát környezetre van szükség. Hogyha az exportot akarjuk növelni, akkor a versenyképességét kell javítani a cégeinknek illetve a KKV-k számára a finanszírozási lehetőségeket kell hadrendbe állítani. Tudjuk, hogy mik az elvi válaszok, csak a gyakorlati megvalósítás nehéz tapasztalatainkat ezért érdemes kicserélni. A túlzott deficit eljárás esetében rövidtávú, gyors megoldásokra lenne szükség, amelyeknek azonnali hatásuk van, és az intézkedések lehetnek pozitívak, meg negatívak is. A közszektorban a béreket szeretnénk csökkenteni, ezzel, áll, ezzel azonnal javul a deficit helyzete, és csak hogy a magánszektorban a bérek csökkentése a cégek versenyképességének a romlását eredményezi. És a versenyképességet inkább javítani kellene meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezeket az intézkedéseket úgy megvalósítani, hogy a nem kívánatos hatásaikat kiküszöbölhessük. A holland példa úgy gondolom, hogy nagyon jó a társadalom minden szegmensével egyeztetni kell a reformok megfelelő lebonyolítása érdekében, és a különböző hatóságokat is meg kell erősíteni az egész országban. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, egy ismételten spanyol képviselő következik az ECON szakbizottságból, az első alelnök Pablo Zába. Köszönöm szépen, Sharon. Örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy túlléphetünk már azon a hamis vitán, amely a megszorító intézkedésekről és a növekedésről szól. Nekem az a benyomásom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy szanálni kell az államháztartást annak érdekében, hogy ösztönözzük a gazdasági növekedést. Egyetértek Pedro Saura spanyol kollégámmal, aki azt mondta, hogy a megfelelő intézkedésekre és a megfelelő pillanatra van szükség. A spanyol kormány úgy tűnik, hogy ezt ebben a ciklusban már meg tudta, meg tudta tenni de talán további évekre van szükség ahhoz, hogy a deficite kapcsolatos céloknak eleget tegyünk, és manapság ennek eredményeképpen hazám bizalmat ébreszt az Európai Unióban. Nagyon fontos a növekedést előmozdítanunk, és szerintem két dolog van, amely prioritás kell évezzen ebben a tekintetben a reformok, ahogyan azt a tegnapi vita során kifejtettem, és a reform lendületet folytatni kell, ahogyan több tagállam azt az EU-ban teszi. És akik esetleg vonakodnak, fontos, hogy vagy elkezdjék ezt az utat, vagy pedig tovább lendítsenek a reformokon. Tegnap is beszéltünk arról, hogy a KKV-k számára a hitelekhez való hozzáférés fontos, és olyan feltételek mellett kell, hogy ez megvalósuljon, hogy az hasonló legyen az euróövezetben. A KKV-k ugye természetesen a gazdasági növekedés motorjai, és éppen ezért nem feltétlenül nemzeti megoldást kell felkínáljunk számukra, hanem európai megoldásokat, hiszen töredezettek ugye a jelen pillanatban a pénzügyi piacok, de az Európai Beruházási Bank, az Európai Központi Bank, az Európai Bizottság, ezért fontos, hogy ugyanazon a hangon szólaljanak meg, holott jelen pillanatban ez még nem feltétlenül így van. De talán ez a zenekar a jövő hetekben az elkövetkező hetekben majd jobban összehangolódik. Antolin is elmondta, hogy a bankunió működése nagyon fontos, a hitelezés fontos, közép-hosszú távú megoldásokra van szükség, de rövid távon arra van szükség, hogy az Európai Beruházási Bank komolyabb szerepet vállaljon, és az Európai Központi Bank is. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig az olasz Költségvetési Szabadság részéről Koeri szenátor úr következik. Ön ilyen szót tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap már beszéltünk arról, és ma is beszéltünk arról, hogy szeretnénk egy új fázist kezdeni Európában, és szeretnénk véglegesíteni a gazdasági növekedést. Ehhez struktúrális reformokra van szükség hogy el lehessen kerülni a gondokat a jövő szempontjából, tisztázni kell a gazdasági növekedés és a strukturális reformok közötti viszonyt. Bizonyára vannak olyanok, akik kételkednek abban, hogy szükség van a strukturális reformokra Európában. Sokkal nagyobb termelékenységre van szükség Európában, és ehhez többek között rugalmasabb és versenyképesebb piac is kell. Viszont azt is lehetne mondani, hogy a strukturális reformokkal egyedül nem fogjuk elérni ezeket az eredményeket. Rövid távon ugyanis az ilyenfajta örmök tovább fogják csökkenteni a keresletet, tehát a strukturális reformok ugyan növelik a termelékenységét két csatornán keresztül, az alacsony termelékenységi szektorból a magasabb termelékenységi szektorba kerül a termelés, viszont mind a kettőre szükségünk van, mind a két szektorra a gazdasági növekedés szempontjából. Mi történik akkor, hogyha az agregált keresletet, kereslet csökken, ahogy azt láthatjuk Európa szélén is? Vannak bizonyos mechanizmusok, a munkaerőt a magasabb termelékenységi szektorba fogják alkalmazni, csak az első eset valósul meg, tehát kivesszük az alacsony termelési szektorból a munkaerőt, és emiatt a munkanélküliség akár még magasabb is lehet. Tehát nagyon hangsúlyoznunk kell azt, hogy a stratégia, amely a nagyobb gazdasági növekedést szeretné Európában, az nagy, annak főként strukturális reformokon kell egyrésztről alapulnia, másrészt viszont még ehhez két elemre szükség van, hogy növelhessük a keresletet, egy szisztematikus gazdasági kiegyenlítést a többlettel deficittel rendelkező országok között, és szükség van még befektetésekre is EU szinten, nemzeti szinten, azért, hogy beinduljon a növekedés nem lehet azt mondani továbbra, hogy csak is a strukturális reform kell ehhez. Vannak kételjek, hogy eh, ami majd létrejön, az az lesz, hogy hatékonyabb lesz az alacsonyabb eh, eh, termelési szektor, és magasabb lesz a munkanélküliség. Elnök, köszönöm szépen az Econ szakbizottságunk részéről. Marian Tyson következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Elnök asszony, amikor a fiskális konszolidációról és struktúrális reformokról beszélünk, akkor a szuverenitás szót nem tudjuk elfelejteni. Ma már több kolléga is beszélt erről, és a tegnapi beszélgetéseink során is ez előkerült. Tudom, hogy sok országban nagyon nehéz döntéseket kellett meghozni, és tudom, hogy azokban az országokban, ezekben az országban nagyon nagyok az erőfeszítések, amiket kértek, és nagy a nyomás, és ha már itt vannak a nemzeti parlamenti képviselők, akkor azt kérném tőlük, hogy ügyeljünk arra, hogy ne úgy tegyünk, mint hogyha minden, amit megbeszélünk itt Európában, azt úgy érzékeljék az emberek, hogy Európa ezt elé, előírja. Az emberek fejében már az lesz szinte, hogy Európa a külföld, pedig szerintem el lehetne mondani azt minden országban, hogy Európa a nagy belső területünk, ugyanis Európa minden esetben nem azt jelenti, hogy feladtuk a szuverenitásunkat, hanem azt, hogy osztozunk a szuverenitásunkban. Ez ugyanaz, amit Van der Linden úr is elmondott. Tehát osztozunk a szuverenitásunkban, együtt hozunk meg bizonyos döntéseket, azért, mert azok együtt hatékonyabbak és célrevezetőbbek, és jobb eredményekre vezetnek népességünk számára. Tehát mindenképpen azt kérem a nemzeti parlamenti kollégáktól, hogy soha ne azt mondják, hogy Európa miatt kell ezt megtennünk, mert ez igazából károsítja az európai integráció megítélését az emberek körében. Azt is el kell mondani, hogy persze van egyfajta nyomás Európa részéről, de igazából egyfajta segítség. Nagyon nehéz egy ország számára nehéz döntéseket meghozni. Nagyon-nagyon nehéz döntésekről van szó jelenleg. És el kell magyarázni az embereknek azt, hogy igazából itt arról van szó, hogy segíteni akarunk nekik, hogy a jó úton maradjanak meg. Hogyha közösen döntünk európai politikánkról, akkor azt értékelhetjük is. Minden egyes részét ennek értékelnünk kell, ki is igazíthatjuk ezt, és az időbeliséget sem szabad elfelejteni. Nem szeretném, hogy ez az atmoszféra alakulna ki, hogy Európa tagállamok ellen, tagállamok Európa ellen együtt kell fellépnünk nem szabad, hogy vita legyen az úgynevezett szolidáris országok között, illetve azon országok között, amelyek élvezik ezt a fajta szolidást. Közösen kell fellépnünk, és csak így tudjuk elérni azt, hogy a közös célunk a növekedés beindulása, a munkahelyteremtés, a fenntartható növekedés megvalósuljon. Ennyit szerettem volna elmondani elnök asszony, mert úgy vélem, hogy a szuverenitást a megfelelő helyen kell kezelni, és minden iránytási szintnek megvan a kötelezettsége és lehetősége. Thank you very much. I... Köszönöm szépen. Más nem kért szót, úgyhogy visszatérünk az előadóinkhoz, és megadnám a szót először is Korának, ha hozzá kíván szólni. Dankjewel. Ik denk dat we een hele interessante... Igen, úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt ez a mai vita. Úgy vélem, hogy sokan egyetértettek abban, hogy szükség van a reformokra, arra azzal is egyet értenek, hogy ez nem lesz fájdalommentes, és azzal is egyet értenek, hogy el kell magyarázni az embereknek azt, hogy ez miért jó, ezt az üzletet át kell adni az állampolgárainknak. Úgy gondolom, hogy azt is megállapíthatjuk, hogy ami a saját országunkban történik, az kihat a többi országra, mindannyiunkra eh, kihat, és ezért mindenképpen koncentrálnunk kell erre. Azzal zárnám elnök asszony, hogy felkérek mindenkit arra, hogy gondolkodjunk el, azon eszközök értékeléséről, amelyekkel most rendelkezünk, a Sixpack, a Tupac, ezeket mind megelmíthetem. Meg kell vizsgálni azt, hogy ezek mennyire hatékonyak, hatásosak a döntés atolunk szempontjából, és meg kell vizsgálni azt, hogy olyan tudjuk a reformokat előrevinni. Nagyon fontos a legjobb gyakorlatok cseréje nálunk Hollandiában, például a számvevőszék megnézi azt, hogy mennyire hatékony és hatásos a közkiadás, az állami kiadás, és szerintem ebből is lehet tanulni. Az, az ilyenfajta parlamenti konferenciák is nagyon jók, amikor a nemzeti parlamenti, illetve az európai parlamenti képviselők találkoznak és eszmét cserélnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Puhalte úr, köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok ezért a vitáért, amely rendkívül érdekes volt. Azt hiszem, hogy ha bevált gyakorlatokról beszélünk, ez nagyon fontos, fontos azért, mert tanulhatunk más országok példáiból, fellépéseiből, tanulhatunk az Európai Unió tagállamaitól, és ezáltal a saját érdekünkben is jobban alkalmazhatjuk a különböző recepteket. De nagyon fontos rámutatni arra is, hogy a bevált gyakorlatok ma már csak azért is szükségesek, mert amit egy európai tagállam tesz, az bizony hatással van arra, hogy mi történik egy másik tagállamban is. A bevált gyakorlatok nem csak a tanulás egy eszköze, hanem ezek szükségesek is ahhoz, hogy mindannyiunk számára jobban menjen. Az Európai Unió, illetve az euró a tagállamok számára arányosabb növekedést jelentenek. Jobban megy majd a sorunk, akkor, hogyha jól végezzük el a feladatainkat. És ebben az értelemben szeretném hangsúlyozni, hogy hazámban úgy gondoljuk, hogy a különböző tagállamok sajátosságait következetes politikákkal kell összekapcsolnunk, olyan politikákkal, amelyek mindenkinek szólnak. Ebből a szempontból fontos az is, hogy a szuverenitást nem szabad alásnunk. Az Európai Uniónak egy olyan ösvényre kell terelnie az országokat, amelyen senki sem veszélyezteti a másikat. Szerintem ez egy olyan tanulság, amelyet mindenképpen levonhatunk a válságból. Úgy vélem, hogy a válság kifejezésre jutatta azt, hogy a szuverenitás csorbítása nélkül koordinálni kell a tagállamok gazdaságpolitikáját. Azt is szeretném megjegyezni, hogy valaki eljön a spanyol parlamentből ide, az Európai Parlamentbe, és kifejezi azt, hogy milyen viták folynak nálunk a parlamentben, ahogyan azt Sánchez Presedo kollega is elmondta, például ugye a deficittel kapcsolatban Saura kollega tett erről említést. Ezeket azt hiszem, hogy nem itt kell lefolytatnunk. A számok magukért beszélnek, de úgy gondolom, hogy a spanyol adatokat nem csak Spanyolországban hitelesítették, hanem az Európai Bizottság és az Euróstat is, és ez azt hiszem, hogy túlmutat a spanyol politikai pártok közti vitán. Amit itt és most elmondhatunk, és talán a kollégáim is egyetértenek velem, Spanyolország az elmúlt két évben egy sikertörténet volt, kezdünk kilábalni a válsághelyzetből, és lehet, hogy az ellenzéki kollégák azt mondják, hogy ez véletlen, de szerintünk ez azért van, mert jól csináljuk a dolgokat. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Senki más már nem kíván szólni, de azért még körülnézek, hát ha valaki még integetne. Így lehetőségünk van arra, hogy egy kis szünetet tartsunk. Számos kérdés, amit felvetettek, azok mindannyiunkat érintenek itt az Európai Parlamentben is. Olyan kérdések, hogy ugyan lehetne elérni egyfajta szimmetrikus kiigazítást. Nagyon sok vita van e körül, de ez egy olyan kérdés, amelyet valahogy közösen majd meg kell oldanunk. Az is igaz volt, hogy fel kell ismerni azt, hogy minden olyan hitelező ellenez olyan feltételeket, amelyeket Ciklónak kollega is említett. Tehát mindenképpen néhány tagállamnak meg kell vizsgálni azt, hogy milyen jó módszerek vannak, és el kell érnie azt, hogy valóban maguknak érezzék mindezt, amit meg kell tenniük, ezek nagyon fontosak, mert nem lehet úgy elérni nagy változásokat, hogyha az állampolgárok ezt nem támogatják. De tudom, hogy mindenképpen szeretnék most már egy olyan szintre elérni, amikor magunk kezelhetnék ezeket a kérdéseket itt az EU-ban, ahelyett, hogy állandóan nemzetközi beavatkozásra kerüljön sor. Röviden összefoglalom mindazt, amiről ma beszéltünk, majd a, vég, a végső plenáris ülésen, ez pár percen belül kezdődik 11.30-kor, tehát 5 perc múlva 11.30-kor fogjuk a záró plenáris ülést megtartani, ott lesz a költségvetés, illetve a foglalkoztatási szabadság elnöke is az Európai Parlamentből. Amennyiben nem tudják, a bíróság elutasította az Egyesült Királyság rövid távú értékesítési indítványát. Ezt már Róni úr is említette, csak egy rövid információ volt ez a részemről. Köszönöm szépen, és félkor találkozunk.